Látogatókat is nagy számban vannak jelen a karzaton, a tegnapi ülés edzőkönyvét kiosztották, hogyha nincs észrevételük, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.